is jobban tükrözi a közbeszerzésben is, és segít abban, hogy a piacon megfelelő hatást váltsunk ki. Az intézkedésekkel összességében világos, hosszú távú piaci jelzéseket tudunk küldeni a gyártók, közhatóságok és beruházók számára, akik ezzel majd jobban tudják megtervezni a nulla kibocsátású mobilitásra való átállást az évszázad közepére. Nagyon fontos lépés lesz ez a mobilitás dekarbonizációjában és a világosan meghatározott eh, nulla kibocsátás elérésében 2050-re. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, eh, kedves biztos asszony, és most a, a Közlekedési és Turisztikai Szakbizottság nevében megadom Deli eh, képviselő úrnak a szót, akit nem látok most, úgyhogy akkor menjünk tovább a hozzászólásokban. Először megadom a politikai frakcióknak. Kezdjük az Európai Néppárttal. Piper kollega, perc másodperc. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A környezetvédelem legyen európai, a kibocsátás csökkentés legyen európai, és a tagállamoknak meg, megvan a saját feladatuk. Konkrét jog, jogalkotási javaslataik vagyunk, és ezek határokon átnyúlók, hiszen a kibocsátások is átmennek az ország határokon. Mi európai előírásokat szorgalmazunk ezen a téren, azonban ne legyenek az európai előírások túl részletesek, ne nyúljanak bele a városokba, a falvakba. Hölgyeim és uraim, ezzel a javaslattal igazából egy húsvéti záptojást ajándékoztunk az önkormányzatainknak. Tehát az, hogy előírjuk, hogy az önkormányzatok hogyan pályáztassanak, az már nem megy. Ez nagyon messze van a tagállamok mindennapi realitásától. Hogy elektromos buszokat vásároljanak az önkormányzatok, az roppant megdrágítja a dolgukat. Döntsenek az önkormányzatok, a városok, a falvak arról, hogy mit vásárolnak. Ne Brüsszel írja elő nekik. Az emberek már megint azon fognak dühöngeni, hogy az Európai Unió nem a jogalkotási keretekkel foglalkozik, hanem beleszól a mindennapi életükbe. Éppen ezért elutasítjuk a dossziét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták eh, frakciójának nevében eh, Denz eh, képviselőnek adom meg a szót. Egy perc 30 másodpercek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hálámat szeretném elmondani. Nagyon hálás vagyok a biztosnak, a tanácsnak, akik sajnos most nincsenek itt, azért a munkáért, amelyet együtt folytattunk. Az előadó ezt őszintén mondom, kiváló előadó volt. A tárgyalásokat a különböző frakciók között kiválóan vezényelte le, és gratulálok ehhez. Köszönöm is. Ez a dokumentum kiváló példája annak a hogy miért is választottak minket meg. Az éghajlatváltás ambíciója, hát, növeltük, a gépjárművek tisztaságát biztosítjuk, ez hiszen nem, ugyan nem a gépjárművek az egyetlen kibocsátás, kibocsátók, de nagyon nagy arányban szennyezik városainkat. A közbeszerzés önmagában 14%-át adja az EU GDP-jének, és 75%-át a busz beszerzéseknek. Nagyon nemes dolog lenne, hogyha itt biztosíthatnánk azt, azokat a forrásokat, hogy tiszta környezettel, közlekedéssel elérnénk a környezeti célokat 2050-re. A javaslat szerint tiszta közlekedésre van szükség. Most a bizottság és a nemzeti kormányokon múlik az, hogy ezt elfogadják-e. De a kollégáknak hadd válaszoljak a néppártból a néppárti kollégáknak szükség van erre az ambícióra. Nem lehet egyszerűen hátradőlni és azt remélni, hogy a dolgok majd elindulnak, és majd eljutunk oda. Nem, nekünk meg kell hozni a bátor döntéseket. Látjuk, hogy a, nem csak néhány tag, de, tag, tagállamban van ellenállás, de minden tagállamban a fiatalok ellenállnak, és követelik, hogy lépjünk, és most kell lépnünk. Ezért vagyok büszke, hogy ezt meg is tettük. De azt is el kell mondjam, hogy a parlament és a városok azok, amelyek mindig nagyobb ambíciót kérnek, és a tagállamok, amelyek lejjebb nyomják. Ez az a, az öt évemnek a tanulsága, amit le kell, hogy vonjak. Britként eh, ez egy kicsit most eh, ki tudja, milyen helyzetet jelent, eh, egy picit kényes, de hogyha ez az utolsó hozzászólásom a plenárison, akkor hadd mondjam el, hogy önök csodálatosak, azért vannak itt, hogy jó dolgot hozzanak végre. Sokat tanultam, és nagyon szeretnék még többet tanulni. Köszönöm szépen, kedves kollega, és jó szerencsét kívánok Önöknek. Most a konzervatív és reformisták nevében Demész Máker kollégának adom meg a szót másfél percben. Márk, köszönöm szépen, tisztelt kollégák, biztos úr. A most, vitat, most beszéltünk a nehéz gépjárművek kibocsátási csökkentéséről is, ami a tiszta energiát eredményezi, és amely ösztönzi a, az energiatakarékos felhasználást is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a jelzés, amit küldünk. A holnap lesz az utolsó szavazás ebben a, a ciklusban, úgyhogy meg kell, hogy ragaz, ragadjuk a lehetőséget arra, hogy konkrét intézkedéseket fogadjunk el a környezet és levegőszennyezés ellen. A közbeszerzés is nagyon fontos és fellendítő hatása van a kibocsátás szegény mobilitási célok elérésében. A saját kormányom, a, a, a flamand kormány például a fenntartható beszerzési politikát támogatja. A városaink levegőminőségét jav, javítani kell, ez a saját hazámra is vonatkozik, de az NVA párt a saját pártom számára az is fontos, hogy a technológia semleges megoldások legyenek. Nem csak az akkumulátoros elektromos műv, autókra kell tehát gondolni, hanem a hibrid, vagy LNG, vagy öm, hidrogén alapú járművekre is kell gondolni, mert mindegyik hozzájárulhat a kibocsátás szegény mobilitáshoz. E Köszönöm szépen. Az ALDE nevében most Barambika kollégának adom meg a szót. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, üdvözlök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért. Ez a javaslat ez eh, hozzá kell, hogy járuljon ahhoz a célhoz, közös célhoz, hogy 20%-kal csökkentsük a közlekedési kibocsátást 2025-re. Két fontos elem van ebben, realizmus és tisztaság. Mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy a dízel kapcsolatos témát végigtárgyaljuk. Ennek két ellentétes hatása van, megakadályozza a kibocsátás csökkentését, ugyanakkor vannak hatékony járművek, nulla kibocsátású járművek is, ugyanakkor hatalmas a szociális költsége ennek, a válság most már munkahelyeket is megszüntet, ehhez is vezetett. Sokkal szennyezőbb, pedig most már le lehet cserélni ezt a technológiát. Az átállást támogatni kell a nulla kibocsátású mobilitásra. Előreláthatóság, realizmus, egyetemű célokat kell kitűzni, nagyon fontosak a széndiokszid csökkentési célok. Más országok már ezt megteszik, realizmusra kell, hogy legyünk. Ez a egyének számára, a vállalkozások számára is fontos, hogy biztonsággal tudják tervezni a befektetéseiket. Éppen ezért ez a rendelet. Azon kívül, hogy a válságot kezeli, ennek a jelentésnek ösztönöznie kell azt az ipart, azt az iparpolitikát, ami támogatja a nulla kibocsátású járművek előállítására történő átállást. Intelligens módon, intelligens technológiákat kell alkalmazni azért, hogy energiahatékony, környezeti, szociális szempontból az unió mobilitása átalakuljon. Végül pedig az új font a hozzáférés a járművekhez fontos. Bizonyos tagállamokban, mint például a hazámban is, 8 év telt el 2007 óta, és 2017 óta pedig két és fél év, de 10 év alatt 60%-kal csak növekedett ez az átalakulás. A, fontos a minőségugrás, a környezet szempontjából és a közlekedés biztonság szempontjából is fontosak ezek a kérdések. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Konesna képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, biztos asszony, nagyon jól tudja, hogy nem voltam elégedett az intézményközi tárgyalásokkal. Most nézzük meg, hogy igazából a tiszta mobilitási csomagnak mi a lényege. Az, hogy a gyártókat arra kényszerítik, hogy új technológiát vezessenek be a nehéz és könnyű gépjárművek tekintetében is. Igazából a közúti szállodásban részvevők üdvözölnék, hogyha ez probléma nélkül menne. De azt látjuk, hogy nagyon hiányos ez a szabálytervezet. Igazából a kevés kibocsátású járművek nem az úton bocsátanak ki szennyezőanyagokat, hanem a gyártás közben, és a gyártásuk pedig nagyon-nagyon drága. Éppen ezért a alternatív meghajtás csak is a gyártóknak hozna hasznot. Természetesen fontos, hogy legyenek alternatív meghajtású gépjárművek, de a biomeghajtások első generációja nem került megfelelő módon megtárgyalásra. És túlságosan sokáig tárgyaltak róla, hogy igazi változást hozzanak. Tehát tiszta járművekre van szükségünk, ez igaz. De a parlament eh, itt nagyon sok eh, aprólékos elembe akar belenyúlni itt. Köszönöm szépen, mielőtt a következő felszólalnak átadom a szót, mivel a mandátum során, ez a, legalábbis a mandátum során ez az utolsó lehetőségem, hogy a plenáris előtt megszólaljak. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, bár most este kevesen vannak jelen, Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy másfél évvel ezelőtt nagy lehetőséget biztosítottak számomra azzal, hogy alelnöké választottak. Próbáltam minden energiámmal, lelkesedésemmel vállalni és teljesíteni azt, amit aláírtam, amikor a jelöltek engem, és a elnökségen belül is a pluralizmus kívántam szolgálni, úgyhogy szívből szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és természetesen sok sikert mindazoknak, akik részt vesznek a választásokon, azért, hogy együtt tudjunk dolgozni a jobb Európa érdekében, amire minden állampolgár büszke lehet. Köszönöm szépen! A zöld frakció nevében Márcselézi képviselője a szó, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy tegnap Greta Thunberg mondta, itt az Európai Parlamentben a most vagy soha, ez egy sürgős klímahelyzet, és most kell ambiciózus cselekvéseket megkezdeni. A közlekedési szektor a legszennyezőbb, itt a legtöbb a kibocsátás. Most arra állapodunk meg, hogy javítsuk ezek, ezt a szektort, és minden államot kötelezünk arra, hogy 20%-ban 20% a, a gépjárműparknak tisztább legyen, Azért emlékeztetnék még egyszer arra, hogy Greta Thunberg tegnap a klímaválság tekintetében azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy jobbat kell tennünk, hanem minden lehetőt meg kell tennünk. Mire van szükségünk? Egy valós forradalomra van szükségünk a közlekedési és a mobilitási szektorban. Ez azt jelenti, hogy az egészséget és a klímát kell, hogy szolgáljuk. Kövessük a példát Valenciában, Madridban, már kezdődik az átállás a fenntartható mobilitásra, foszilis üzemanyag nélkül. Madrid például az autóbusz flottája 100%-ban ökológiai lesz a következő a jövő évben. Sikerült a levegő minőséget már javítania a központi madridi terv segítségével. Ez az út egész Európa számára, és ez lehetséges. Köszönöm. Köszönöm egy percre a Igen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztábbá kell tenni a tömegközlekedést Európában. A buszok, az, a vonatok okozzák a legnagyobb dugókat és a rossz levegőt és Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jó példával járjon el az Európai Unió. Pontosan a buszoknál van az, hogy a közbeszerzések jelentősen segíthetnék a levegő tisztulását, hiszen 75%-ban közbeszerzések. Az egy évben vásárolt autóbuszok 9%-a Németországban már elektromos, Berlin például 2030-ig akar kibocsátás lenni, Osnabrück, ahonnan én jövök, a Németországban leghosszabb elektromos busz szakaszokat működteti. Nagyon fontos, hogy a biogáz üzemi buszokat is elismerjük. A busz a nagy területen járó buszok számára, a vidéki területek számára úgy gondolom ez lehetőség, jó lépés a megfelelő úton. Vielen Dank, Schalde Moza asszony következik egy percre, ugyancsak a szocialistáktól parancsoljam. Köszönöm szépen. eléggé sok klímaügyi problémával kell küzdködnünk. Ezt mindenki tudja. Hallottuk Greta thunberg tegnap, és uh, itt a levegő minősége a városainkban. Nagyon fontos az, hogy uh, már évekkel ezelőtt sokkal magasabbra kellett volna helyezni a lécet. De ettől függetlenül kötelező célokat akarunk előírni az önkormányzatoknak, az államnak, hogy hogyan, milyen gépjárműveket vásároljanak. Ez mégsem megfelelő. Éppen ezért nagyon fontos ez az irányelv, és megfelelő irányba mozdulunk el. Remélem, hogy a következő parlament még ambiciózusabb lesz, és örüljünk most annak, ami jól működik, két percre a bizottság nevében violetta bulc biztos asszony parancsoljon. elnök asszony tisztelt képviselők köszönöm szépen a vitát és nagyon örülök annak, hogy látom, hogy az Európai Parlament továbbra is erősen támogatja a javaslatot. Szeretném még egyszer megköszönni az előadónak, az összes árnyék előadónak az igen konstruktív tárgyalássorozatot, amivel sikerült a folyamatot időben lezárni, és úgy, hogy még a mandátum vége előtt el megszavazhassák. A mobilitási csomag 1-es, 2-es és 3-as csomagok többi elemével együtt a módosított irányel fontos szerepet játszik abban, hogy elérjük a közlekedési ágazatban szükséges csökkentéseket, amelyel teljesíthetjük a Párizsi megállapodás elemeit. A parlament megfelelően és időben segíti e célok elérését a 2025-ös határidőt szem előtt tartva is. Az önök megjegyzéseire azonban hadd térjek ki. Először nézzük az ambíciószintet. Igen, ez a csomag és ez a javaslat ambiciózus, de hát pontosan erre van szükség. Ugyanakkor pedig reális is, és megfelel a piac fejlődésének is. Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb hálózatok, az eurocity az önkormányzatok szervezetei, az Európa Tanács önkor, városi és önkormányzati bizottságai, a, a román elnökség is elmondta, hogy teljes mértékben támogatják a bizottság ezen javaslatát. Így van. A helyi szintek tehát készen állnak arra, hogy csatlakozzanak. A nulla kibocsátású gépjárművek vásárlási vagy be, ára az elektromos vagy a, az akum, elektromos vagy más üzemanyagú autóké. Most még ilyen rendkívül magas, ez igaz, de a hagyományos gépjárművek életciklusa egyre rövidebb lesz a, a most meghatározott határidő végéig, és egyre nagyobb igény is lesz arra, hogy csökkenjen ezeknek az, a, a gépjárműnek az aránya készen állunk mi is arra, hogy a meglévő eszközöket, mint az FC, az ESIF, SEF felhasználjuk, és a jövőben minden olyan eszközt, amelyet a nulla kibocsátású mobilitás érdekében hozunk, ne felejtsük el az elektromos autókra vonatkozó eszközöket, amelyeket az európai városokban már sokan használnak. Egyértelműek a célok a közbeszerzésekre vonatkozóan is, és ezzel is ösztönözzük a folyamatot. Röviden hagyj jegyezzem még meg. Az ágazattal kapcsolatos kérdéseket. 2018-ban az ágazat vezető képviselői, az ABB, Skoda, Solaris, Ursus mások egy nyílt levelet küldtek a tanácsnak, és, kért, és azt kérték, hogy legyenek nagyobb ambícióink a bizottsági javaslatban, és megerősítették, hogy ők is készen állnak arra, hogy teljesítsék ezeket a célokat. Tehát tulajdonképpen két oldalról is ösztönöznek, mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról. Végül, de nem utolsó sorban megerősíteném mindazt, amit önök is elmondtak. Valóban már sok nagyváros meghaladja ezeket a, a kötelező szinteket, és sokan elkötelezték, hogy a következő tíz évben átérnek a nulla kibocsátású buszokra. A cél az az, hogy más városokat is ösztönözzünk arra, hogy a példát folyta, kövessék, és, is, és elismerjük persze, hogy sok városban talán még nincsenek meg a források arra, hogy Párizs vagy Amsterdam példáját kövessék, de készen állunk arra, hogy összehozzuk őket, hogy együtt tárgyaljanak a, a cégekkel, a nagyvállalatokkal. Ezért várom a Gzsibur jelentéséről szóló szavazást holnap, hiszen a dokumentum újra azt mutatja, hogyha sikerül azonosítanunk, hogy mi az igény, akkor konkrét előnyöket tudunk biztosítani mindenki számára. Köszönöm szépen!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 myślę że te liczby mówiące jak wielu obywateli naszych państw członkowskich choruje na choroby układu oddechowego ilu również przedwcześnie umiera też. polgároknak milyen komoly problémát e, okoz a légzőszervi megbetegedés a levegő minősége tehát e, el kell gondolkodnunk rajta, hogy mit tegyünk. Több ezer városban a hatóságok úgy döntöttek, hogy e, korlátozzák a város központokban a az autóforgalmat, és csak villamos meghajtású autókat engednek be. Az egyik kollega azt mondta itt a vitában, hogy bizonyos korlátozásokat alkalmaznak egyes tagállamok helyi hatósági szinten. Úgy vélem, hogy és beszéltem önkormányzatokkal, városokban, régiókban, a korábbi konzultációk alapján én azt állapítottam meg, hogy ők készek elfogadni a nulla kibocsátású járművek, a tiszta járművek definícióját, amelyek biometált vagy villamosenergiát használnak. És itt most, ha csak azokra a járművekre gondolunk, amelyek már a piacon vannak, ezek nagyon fontos elemét képezik a szociális partnerekkel folytatott konzultációkban is, ideértve a szociális partnereket, illetve más érdekert feleket, a helyi hatóságokat is. Mit várnak tőlünk ahhoz, hogy ezt az új jogszabályt el tudjuk fogadni? Kompromisszumra van szükség három intézmény között, a parlament, a tanács, a, és a bizottság között. Úgyhogy én köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a munkában. 2020-at követően az európai források felhasználásának meg kell felelni a célkitűzéseknek, és az irányelv végrehajtása során ezt kell szem előtt tartani. Én Köszönöm mindenkinek az együttműködését, nem csak ezen irányelv kapcsán, hanem minden egyéb területen. A, nem mindenben értettünk egyet, valóban, de mindig is úgy éreztük, hogy valami jót teszünk a polgáraink számára. Köszönöm szépen. Az holnap lesz. Kedves kollégák, tisztelettel és szeretettel megköszönöm Violetta Bultnak a munkáját további jó estét kvánok és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vera jourová biztos asszonyt. i am more than honoured to welcome another member of the commission vera jourová. nagy megtiszteltetés hogy köszönhetem a másik biztosunkat Vera jourovát és most folytatjuk tadeusz zsvijevka úr jelentésével. és folyamatok használata a társasági jog terén zwiefka úr által jegyzett riportra parancsoljon öné a szó négy percben. szanowna pani przewodnicząca! bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. köszönöm szépen elnök asszony a szót. biztos asszony hölgyek és urak! Már a ciklus végén tartunk, de még van néhány igen fontos dokumentum, amit el kell fogadnunk. Ezek közé tartozik például az európai piacról szóló is, mert a beruházók és a vállalkozások Európában várják ezt tőlünk. Kezdetben szeretnék melegen köszönetet mondani Jurova biztosasszonynak és teljes csapatának, akik egy kiváló irányelvtervezetet alakítottak ki, ami lehetővé tette, hogy jelentősen lerövidítsük a munkaidejét a parlamentben, és ez ugyanígy volt a tanácsban is és a trilóguson is nagyon jó légkörben tudtunk együttműködni. Szeretnék köszönetet mondani a társ előadóknak is, akik nagyon aktívan részt vettek a munkában. Miről beszélünk itt valójában a társasági jogban? Itt a közös piac, a belső piac működéséről van szó valójában, és ez a gerincét képezi a modern világnak a digitalizáció. Itt új lehetőségek eh, jelennek meg, eh, a digitális technológiák révén eh, az interneten könnyebben lehet cégeket bejegyezni. Megdöbbentő az is, hogy ennek ebben a ciklusban folyamatosan digitális témákról beszéltünk, és mégiscsak a végén került sor erre a dokumentumra, csak most dolgoztunk ezen a témán. Ugyanakkor az európai társadalom, a vállalkozók nagyon várták ezt tőlünk. Szeretném elmondani, hogy a célunk az volt, hogy megkönnyítsük a vállalkozók és a hatóságok életét is. Mostanáig ez a jogalkotási hézag, ez a hiányosság és a koordináció hiánya az egyes részrendszerek között, az egyes tagállamok rendszerei között. Ezek a tényezők tehát mind hozzáadtak ahhoz, hogy hosszabb ideig tartott a folyamat, illetve ez a jogbiztonságot is veszélyeztette a vállalkozások számára és végül mindez ahhoz vezetett, hogy elszalasztottunk bizonyos lehetőségeket a piacon. Egy vállalkozást például nem jegyeztek be, egy másik vállalkozás pedig úgy döntött, hogy mégsem köt meg egy szerződést, mert túl bonyolult lett volna ezt adminisztrálni. A dokumentum, amely most előttünk fekszik, az lehetővé teszi, hogy ezeket az eljárásokat lerövidítsük. most már eh, nem tarthat ez tovább, mint 5-10 eh, munkanap. Természetesen annak eh, fényében, hogy az összes feltételt teljesíti egy vállalkozás az adott országban. Be kell nyújtani az összes szükséges dokumentumot, és meg kell felelni azoknak a feltételeknek, amelyek az irányelvben lefektetésre kerültek. Mindennek az a célja, hogy a csalásokat meg lehessen előzni, vagy legalább azokat fel lehessen tárni. Ma beszélünk arról, hogy ez vajon hány céget is érinthet valójában. A becsléseink szerint az Európai Unióban körülbelül 24 millió vállalkozás van bejegyezve, és ezeknek a 80%-a olyan társaság, amely nagyrészt kis- és középvállalkozás. Ezért nagyon fontos előrelépés ez a vállalkozások számára, és nagyban megkönnyítjük ezzel a működésüket. Ahogy mondtam, ezeket a cégeket érinti elsősorban a változás. De Jurova biztos asszony, nagyon remélem, hogy körülbelül hat év múlva az átmeneti időszak végén az irányelv rendelkezéseit kiterjesztik majd az összes fajta vállalkozásra. Szeretnék még egy dolgot kiemelni. Az egyes tagállamok között együttműködésre lesz szükség, amikor az irányelv egyes részeit végrehajtják. Például a vezetői tisztségek betöltése, vagy annak meghatározása, hogy egy személy részt vehet-e egy vállalat irányításában. Ez egy meglehetősen összetett kérdés, és ezért hosszabbítottuk itt meg az átmeneti időszakot. Természetesen, azt úgy is lehet tekinteni, hogy ez az irányelv tovább bonyolítja a helyzetet, de én azt gondolom, hogy ezek a rendelkezések végső soron csak hasznosak lesznek a tagállamok számára. Én azt gondolom, hogy a tagállamok nagyon hamar fel fogják ismerni ezt. Biztos vagyok abban, hogy az európai vállalkozók nagyon hamar felismerik majd ennek az előnyét, és ezért kérem, hogy támogassák ezt a szöveget első olvasatban. A bizottság nevében parancsoljon. Madam President, honorable members, tomorrow we will move... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! ma, illetve holnap egy lépéssel közelebb kerülünk a digitális társasági ügyintézés témaköréhez, és Zvijevka úr említett, hogy ez az utolsó pillanatban történő lépés. Az új szabályok könnyebbé, olcsóbbá teszik a társaságok létrehozását, működtetését, minden tagállamban elérhetővé válnak az online lehetőségek, és a társaságok élhetnek is a digitális eszközökkel, illetve eljárásokkal, nem csak nemzeti, tagállami, hanem határon átnyúló jelleggel is, időt és pénzt megtakarítva amikor egy új társaságot indít egy vállalkozó, illetve a cég nyilvántartásból információkat tölt le. És mindezt robosztus biztonsági szabályok mellett. Nagyon köszönöm Tadeusz Zvijevka előadó úr munkáját, illetve a soros elnökségek kiváló és gyors munkáját, a remek együttműködést. Az Európai Bizottság nagyon örül az elért eredménynek, különösen a politikai megállapodásnak a digitális eszközök, illetve folyamatok kapcsán, amelyek alapján világosá vált, hogy a meglévő tagállami rendszerek, illetve eljárások megtarthatók, miközben az online ügykezelés információ letöltés, nyilvántartásba vétel, illetve dokumentum benyújtás is lehetséges a csalásokat megelőzendő, különleges esetekben fizikailag is jelen kell, hogy legyen az érintett az eljárásban. Szintén örülök, hogy a társ jogalkotó egyetértett az információ cserére vonatkozó szabályokkal. A diszkvalifikált tisztségviselők esetében ez a csalás megelőzését szolgálja, és végül a nyilvántartásból származó információk a társtulajdonosok, illetve a cégképviselők szempontjából ingyenesen elérhetővé válik, hogy növekedjék a megbízhatóság. Ezért a társjogalkotók által talált kompromisszumot támogatja a bizottság, és várjuk a holnapi szavazást. Köszönöm. Néppárt nevében Emir Radev másfél percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni Tadeusz úrnak a megalapodáshoz, illetve a szöveg végleges változatához. Ez az irányelv elsősorban a KKV-k számára lesz hasznos. A regisztrációs szabályok hiányossága és az adminisztratív terhek komoly költségekkel és bürokratikus eljárásokkal jártak a vállalkozások számára, akik a tevékenységüket egy más tagállamban létesítendő leányvállalat révén akarták növelni vagy bővíteni. A dokumentumokat a hivatalos cégjegyzékbe online is el lehet jutatni, ami sokkal olcsóbb és ezt az eljárást már több helyen bevezették, a dokumentumokat gyorsított eljárás keretében lehet így feldolgozni. Az online regisztráció nem jár többletköltséggel. Az egyetlen egy elv, ami nagyon fontos, az az, hogy a vállalatoknak csak egyszer kell benyújtaniuk az okmányokat. És ha ez a regisztrációs eljárás az egész EU-ban megvalósulna, ez komoly előnyt jelentene a vállalatok számára. A társasági jogban való szabályozás lehetővé teszi a korrupcióval szembeni fellépést, és a konkrét fizikai interjúk is szerepelnek lehetőségként. A vállalatok ingyenesen férhetnek hozzá a cégjegyzéket, és ez az állampolgárok számára is. Demokraták Progresszív Szövetsége nevében parancsoljon képviselőasszony. Tisztelt biztos asszony, jelentéstevő úr, társasági jog digitalizálása lehetővé teszi, hogy a vállalatok a jövőben online nyújtsák be az okmányaikat, és online intézzék az ügyeiket. És ugyanakkor ez mindez nemzeti hatáskörben marad. A mi frakciónk azonban ezt nem tartja biztosítottnak. A szociáldemokraták számára nagyon fontos a biztonság a visszaélésekkel, a csalással szemben, és ez vonatkozik más tagállamokban terjeszkedni kívánó vállalatok számára is. És itt nincsenek megfelelő olyan üzleti modellek, amelyek, illetve akarjuk kerülni olyan modellek kialakulását, amelyek a Delaware hatásra emlékeztetnének. És én gratulálnék a jelentéstevőnek. A jelentéstevő szerintem jó munkát végzett, és az eredmény arra vonatkozik, hogy a vállalatok jogosultságának és azonosságának meghatározása biztosított kell, hogy legyen, mégpedig a teljes digitalizáció ellenére is, tehát itt a az illetékes hatóságoknak kell ellenőrizni a konkrét személyeket és el kell kerülni, hogy az ilyen online regisztrációval a postafiók cégek jöjjenek létre. További információkra van szükség, és a BRIS-nek működőképesnek kell lennie. Ugyancsak új, hogy a tagállamok Európában olyan szabályokra van szükség, szabályozásokra, ami a fantom cégeket kizárják. A csalásokat meg kell akadályozni, és fontos, hogy a digitalizáció előnyöket jelentsen a vállalatok számára, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az EU egyfajta nyílt fóruma legyen a visszaéléseknek, tehát az beazonosítás során a tagállamoknak oda kell figyelni, és biztosítani kell azt, hogy a társasági joggal ne éljenek vissza. Úgyhogy én gratulálok, és nagyon örülök, hogy pont a ciklus végén ez a téma még napirendre került. Köszönöm szépen. A következő felszólalónk Ralph Paket, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja nevében parancsoljon. Egy, per, egy másodpercre az öné a szó. Dank u, voorzitter. In Vlaanderen... Köszönöm szépen, elnök asszony. Flandriában a kis és középvállalkozások valóban a gazdaság gerincét jelentik. Munkahelyeket és jólétet biztosítanak nagyon sok embernek. És meg kellene könnyíteni a digitalizáció révén számukra a működést, de biztosítanunk kell azt, hogy tisztességes a verseny, és lehetőséget kell adni arra is, hogy bármelyik országban lehessen székhelye az adott vállalkozásnak. A regisztrációt a lehető legegyszerűbbé kell tenni, és a digitalizáció ennek fontos részét képezi. De az, hogy online lehet céget alapítani, az, ahogy egyesek mondják, megteremti a csalás lehetőségét. de van más módja is annak, hogy a biztonságot elérjük. Lehet elektronikus azonosítókat használni, vagy lehet később is ellenőrizni. De egy vállalkozás bejegyzését mindenképpen egyszerűvé kell tenni. Fontos, hogy ne csak olcsóbb és egyszerűbb legyen ez a vállalkozások számára, hiszen ez csak hasznára válhat a gazdaságnak, amelyben ezek működnek. Köszönjük képviselőtársam! És mielőtt Tadeusz Vivkának újra visszaadnám a szót, hogy bezárja a vitánkat, before I would give the floor back to you, I'm just waiting till the little table. Megvárom, hogy a bizottság részéről felkészült-e a biztosasszony. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, és persze arra szeretném ösztönözni önöket, hogy szavazzanak pozitívan erről a kompromisszumos szövegjavaslatról. Ezzel a jogszabályjal valóban arra hívjuk az európai vállalkozásokat, hogy lépjenek át a 21. századba. Ez a megfelelő irányba mutató lépés, ez nagyon hasznos az ő számukra. És most elkezdhetünk koncentrálni annak a biztosítására, hogy a végrehajtás az online eljárásokat is a lehető leghamarabb lehetővé teszi. Köszönöm szépen. Szépen, és most akkor a, a jelentéstevőnk utolsó gondolatait hallgassuk meg, mielőtt bezárjuk a vitánkat. Gratulálunk a munkájához, Mr. Zwiefka, és köszönjük szépen. E, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni biztos asszonynak és minden kollégának a részvételt ebben a vitában. Egy hosszú együttműködés végére teszünk jogalkotással pontot. Az Európai Parlamentás jogalkotóként egyértelműnek látja, hogy Európában a vállalkozások nagy többsége tisztességes, fedhetetlen, törvénytisztelő, tehát jó megoldásokkal a mindennapi élet megkönnyítésére törekszünk, miközben a digitális technológia áthatja az életünket, de a csalást mégis meg kell előznünk. És a nyilvántartásba vétel egy klasszikus példa arra, hogy mi mindent lehet elintézni Eh, illetve a gépjárműgyintézéshez hasonlóan is online eljárhatunk már a társasági ügyekben. Köszönöm szépen az elvégzett sok-sok munkát. Nagyon eh, sok előkészítő energia került bele ebbe a dokumentumba. Ideje, hogy életbe léptessük az új szabályokat. Az európai vállalkozók türelmetlenül várják a jogi rendelkezéseket, amelyek korszerűek és mielőbb szükség. Vel a vitánkat lezárom, és szavazni holnap fogunk erről a jelentésről is a napirendünk következő pontja kedves kollégák evelyn regner jelentése a határokon átnyúló átalaktások egyesülések és szétválások cmmel. első felszólalónk az előadó négy percben parancsoljon képviselő asszony the floor is yours. köszönöm tisztelt biztos asszony tisztelt kollégák! Egy mérföldkőhöz értünk. Ami az irányelv összetettségét illeti, az adatvédelmi rendelethez hasonlítható, és 5,5 és hét alatt több száz óra egyeztetést, vitát tartottunk ahhoz, hogy egy egységes szöveget ki tudjunk dolgozni, úgyhogy külön szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, illetve a bizottságnak, a saját csapatomnak, de a tanácsnak is. Itt egy új szabályozás született, ami lehetővé teszi a vállalatok mobilitását ami az határokon átnyúló egyesüléseket, és átalakulásokat, szétválásokat illeti, itt a vállalatoknak nyilván joga van szabadon letelepedni bármely más tagállamban is, és a vállalatoknak jogukban áll az is, hogy más tagállamban telepedjenek le. Ugyanakkor ezt a területet szabályozni kell. Több évtizeden át teljesen nyilvánvaló volt a szabályok hiányában is, hogy ezt a területet gyakorlatilag az EU bíróságának a joggyakorlata szabályozta, és egy egyensúlyra kell törekedni. Egyrészt a vállalatok jogát kell biztosítani, ugyanakkor az összes érdekelt fél számára is az érdekvédelmet, illetve a jogok élvezetét biztosítani kell. Tehát az Európai Parlament ezzel az új irányelvel ezt kívánja biztosítani. Jobb munkavállalói védelemre kell törekedni, ezt kell biztosítani és egy kötelező záradékra is szükség van a visszaélések, a csalások megakadályozására, konkrétan a posta fiókok létrehozásának megakadályozására. Meg kell hallgatni és tájékoztatni kell a munkavállalókat, amikor a munkahelyek, helyükről vagy a megélhetésükről van szó. És a munkatársak konzultációs jogát is biztosítani kell időben, információt kell biztosítani számukra, illetve konzultálniuk velük, és különösen amikor öt új jogról van szó, amikor a vállalat egy másik tagállamba költözik át. A munkavállalók nak jogában áll, hogy egy ilyen esetben megfelelő tájékoztatást kapjanak, hogy a jövőjük hogyan alakul, és hogy ők is állást tudhassanak foglalni, amennyiben őket ez a változás érinti. És az is világos, hogy a nemzeti jogban az európai üzemi tanácsok konzultációját is elő kell írni, és ezek az üzemi tanácsok is biztosítsák a munkavállalói jogok érvényesülését. A bizottsági javaslatot igyekeztünk tovább fejleszteni, ami a határokon átnyúló működéseket, tevékenységeket illeti. Itt az együttdöntési eljárás is az egyik cél. A ház többször tárgyalt már botrányos eseteket, a LuxLeaks és a Panama dossziék kapcsolatos botrányokat, és ezek mindenféleképpen figyelmeztető jelek voltak a tekintetben, hogy a postafiók cégeket, a fantomcégeket meg kell akályozni. És ezek a végül is a munkavállalókra vagy az adófizetőkre rónak tereket. Itt kötelező záradékra van szükség az ilyen nem kívánt gyakorlatok megakadályozására, és amennyiben megfelelő, felmerül kétség a ilyen visszalésekkel kapcsolatosan, akkor a megfelelő eljárások keretében meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti vagy az európai jogok, a munkavállalói jogok, a szociális szabályok érvényesülnek-e, vagy esetleg ezekkel visszaélnek. Amennyiben igen, akkor a határokon átnyúló műveleteket le kell állítani. Ez azt jelenteni, jelenteni hogy amennyiben a társasági joggal visszaél egy vállalat, vagy a tevékenységét egy postafiókban kívánja elrejteni, az ilyen tevékenységeket be kell tiltani. Ami a szétválásokat illeti, utólag az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, és amennyiben a visszaélés jelentő üzleti struktúrákat a hatóságok megalapítják, elrettentő szankciókkal kell élniük, hogy megakadályozzuk az ilyen visszaéléseket a postafiók cégekkel. Tehát ez egy nagyon átfogó terület, és szeretnék minden árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani, Pascal Duronnak, Andesnek, akik nagyon aktívan dolgoztak ezen a csomagon, hogy végre végérvényesítjük. Vében Jurova asszonynak megadom a szót, parancsoljon Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Beszédemet kicsit megindulva kezdem, hiszen ez az utolsó plenáris részvételem ebben a ciklusban. Oly sokszor járhattam itt az utóbbi öt évben, és sok különböző témát tárgyaltunk Régner képviselőasszonya, Pascal de Grandes képviselő úrral, és sok más képviselővel együttműködve. Hasznos és fontos szinergiák hasznosultak a szaktudásunkat, illetve a józan eszünket is latba vethettük, amikor kialakítottuk a szükséges megoldásokat. És azt gondolom, hogy a társaságjogi csomag jó példa erre, hiszen nagyon összetett és sok hozzáértő szakembertől azt hallottam, hogy ez sikerre számíthat, és át fog menni. Úgyhogy nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy sikeres folyamat végén vagyunk. Az EU belső piaca sok vállalat számára jelent növekedési fejlődési lehetőséget, amelyel a gyakorlatban számos cég nem tud élni. Az Európai Bizottság pedig a parlament, a szakszervezetek, illetve szakmai szervezetek sürgetésének régi-régi felszólításának eleget téve megalkotta a javaslatát, és az előadó asszonynak, Régner asszonynak nagyon köszönöm az együttműködést, illetve a konstruktív hozzájárulását köszönöm a tanácsi soros elnökségek képviselőinek is nagyon örülök, hogy a parlament és a tanács jó, pragmatikus kompromisszumot talált, amely jelentősen javítja a társaságok, illetve a munkavállalóik helyzetét is. Az irányelv lehetővé teszi, hogy a cégek a belső piacon mozogjanak, átalakuljanak, és közben az érintetteknek, a munkavállalóknak garantálják a megfelelő jogokat, és elejét vegyük közben a visszaéléseknek, a csalásnak. Ez a parlament, illetve sok érintett számára is nagyon fontos volt. A munkavállalói jogokkal kapcsolatos megállapodást üdvözli a bizottság, az Európai Parlament álláspontját számos tekintetben figyelembe vettük, és Mind a három határon átnyúló művelet esetében a küszöbértékek azt célozzák, hogy megfelelő garanciák, illetve védelem álljon rendelkezésre egy átfogó csomagban. Emellett az új tájékoztatás és konzultációs rendelkezésekről szóló cikk hangsúlyozza a munkavállalók jogát hogy beleszólással rendelkezzenek a határon átnyúló műveletek terén. Ez is a tisztelt ház alapvető igénye volt. Emlékszem, amikor a tárgyalás megkezdődött, a munka jó irányba folyt, és gratulálok az elért megállapodáshoz. Óriási előrelépés ez a jelen helyzethez képest. Szilárd és korrekt szabályokat biztosít minden résztvevő, illetve érintett számára határon átnyúló műveletekben, és nem bonyolítja túl a gyakorlati teendőket. A bizottság teljes mértékben támogatja a kompromisszumot, és várjuk örömmel a holnapi szavazást. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony, és ezennel megadom a szót a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében Ludwigson Zonulnak két percben. Parancsoljon képviselőtársunk! Tack för ordet, fru talman! Köszönöm, elnök asszony. Én voltam az előadója ennek a témának az Ekon szakbizottságban, és a következő véleményt fogalmaztam meg. Nagyon fontos, hogy szabályokat alkossunk, amelyek biztosítják, a vállalkozások számára azt a lehetőséget, hogy az Európai Unión belül máshová költözhessenek. Ez nagyon fontos a komolyan működő vállalkozások számára. Ugyanakkor viszont olyan szabályokra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik azt is, hogy az adó és szociális dömping ellen fel tudjunk lépni. Meg kell előzni azt, hogy az a célkitűzés, hogy a vállalkozások költözni tudjanak, ahhoz vezessen, hogy valaki nem tiszteli például a munkavállalók jogait. Szeretnék köszönetet mondani Regner asszonynak, az árnyékelőadóknak és a többi munkatársnak, akikkel nagyon jól együtt tudtunk működni, valamint a tanácsal is. Az új szabályok biztosítják azt, hogy nagyobb lehetőséget kapnak a vállalkozások a növekedésre a belső piacon. Ugyanakkor az új szabályok megnövelt biztonságot nyújtanak a munkavállalóknak és a részvényeseknek is. Azt gondolom fontos, hogy holnap ebben meg tudjunk állapodni, és azt is fontosnak tartom, hogy szabályokat alkossunk a társasági jogról a belső piacon. Ugyanakkor mindenképpen el kell kerülni a visszaéléseket, a csalásokat. Ez azért is fontos, mert ez a polgárok bizalmát is megrengetné a belső piacban. Nagyon fontos, hogy ennek a jogszabálynak a révén eh, nagyobb igazságosságot tudjunk biztosítani az egységes piacon, és eh, itt eh, fontos a postaláda cégek eltörlése is. Köszönjük Ludvigson úrnak, most a frakciók hozzászólói következnek. De Grandes Pascual úr következik elsőként a néppárt nevében. Elnök asszony, Jurova biztos asszony, tisztelt képviselők, Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a tanácsnak a kemény munkát, ugyanúgy, mint azokat a hatalmas erőfeszítéseket, amelyeket kollégám és ellenlábasom Regner asszony fejtett ki. A bizottságnak mi volt a célja ezzel az irányelvel? Először is szerette volna megkönnyíteni a vállalkozások, főleg a KKV-k számára, hogy könnyebben át tudjanak mozogni egy másik tagállamba. És mindezt úgy kívánták elérni, hogy a munkavállalók és részvényesek, illetve hitelezők jogai ne csorbuljanak. Ezért ebben a szövegben szerepelnek olyan záradékok is, amelyekkel ezeket a jogokat védik. Ez az irányelv abból a szükségből született, amelyet a, az Európai Bíróság joggyakorlátából láthatunk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkének értelmében is szükség volt erre. A tagállamoknak joguk és lehetőségük lesz arra, hogy egy céget anélkül regisztráljanak egy másik országból, hogy annak a jogi személyisége megszűnne. Ezen kívül fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy bekerült egy visszaélés ellenes záradék is. A határokon átnyúló tevékenység esetén fontos, hogy a csalást és a rendszerre való visszaélést kiküszöböljük. Ezért én mm, szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy minden nap látunk olyan cégeket, amelyek állami támogatást kapnak, majd átköltöznek egy másik országba, és maguk mögött hagyják a munkavállalóikat. Ezt nagyon sokszor látjuk Spanyolországban. Szeretnénk egy erőteljes expost értékelést is bevezetni, annak érdekében, hogy ne lehessenek visszaélések. És egy átfogó folyamatra is szükség van, amely meg tudja védeni ezeket a vállalkozásokat a belső piacon. Tisztelt képviselők, a végeredmény pozitív mindig az volt a prioritásunk, hogy egy egységes, határok nélküli Európát hozzunk létre, és ezért meg is tettük a magunkét. Köszönöm szépen! Köszönjük De Grandes Pascual úrnak. Most a szocialisták és demokraták nevében Miket Detjen következik két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, a holnapi szavazással egy fenntarthatatlan helyzetnek vetünk véget, amelyben a vállalatok, az egyik országban bejegyzett vállalat